Boa tarde, boa tarde, caros amigos, colegas. Obrigado. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves barátaim! Seconds for the headsets before I start in Egy-két pillanatot uh, adok mindenkinek, hogy felvegye a fülhallgatót, és angolul fogom folytatni. Tehát akkor, ahogy említettem, Portugálon folytatom, kezdjük talán a napirend tervezet elfogadásával, ha nincs senkinek elemvetése, akkor elfogadottnak tekintjük a napirend tervezetet. Lássuk az előző ülés, november 12-e ülés napirendjének, jegyzőkönyvének az elfogadása, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük. Következik az elnök közleményei. Először is bejelentem, hogy az Európai Parlament honlapján, eh, webstreamingen, eh, online közvetítésben követhető a mai ülésünk. A ma este fél hatkor, fél hatra tervezett koordinátor ülést eh, töröltük, hogyha van valami sürgős kérdés, amiről a koordinátorok szeretnének beszélni, akkor kérem, hogy ezt jelezzék a titkárság felé. Tehát a titkárságnak jelezzék, és akkor azt valahogy jövőben tudunk erről a koordinátorok között beszélni. A négyes napirendi pontra, az első érdemi pontra élünk tovább, az olaszországi látogatásunk beszámolója október 28-31-e között került erre sor. Más szóval egy, egy hónappal ezelőtt jártunk Olaszországban. A titkárság készített erről egy jelentést, PowerPoint, ha minden igaz, minden kollega megkapott. És mivel angolul készült a jelentés, ezért valószínűleg célra vezetőbb angolul folytattam az erről történő beszámolót, hogyha bárki ott volt. Q, Tatarello, Borsellino, Jotova, Sassoli, Weiler, Schmidt e Borghezio, não sei se alguns, pelo menos a senhora Weiler está presente, se algum dos membros que esteve na delegação a Itália depois quiser intervir para... Eh, Tehát ez lett volna a részvevők listája, hogyha ezek a kollégák közül bárki szeretne valamit eh, elmondani azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztalt, mit látott, milyen benyomásokat szerzett, akkor e, természetesen megkapja a szót. Ahogy azt említettem, Milánóban, Palermóban, Rómában jártunk október 28 és 31 között a szakbizottság nevében. Milánóban kezdtünk október 29-én a parlament tájékoztatási irodában, ahol a mafia ellenes ügyészség tagjaival találkoztunk, illetve az észak-olasz rendőrség és egyéb bűnöldöző szervek képviselőivel, október 30-án a Palermói Fejbüteli Bíróságon is találkoztunk az igazságszolgáltatás vezetőivel, és itt beszámolt hallottunk arról, hogy az org, a szervezet bűnözés elleni harc hogyan áll Olaszországban, másnap pedig 31-én Romában jártunk, ahol elsősorban a büntető ügyel foglalkozó szakértők, igazságszolgáltatás vezetői, illetve az üzleti világból érintettek, szerepeltek a meghívottak során. A, e, az olasz parlament e, szervezett bűnözés elleni, vagy maffia ellenes bizottságának a tagjaival is kaptuk. Tartottunk egy találkozót azt hiszem röviden ennyit mondhatok el arról, hogy mi történt, most pedig a képviselőtársamnak, képviselőasszonynak adjuk meg a szót, hogy megoszta velünk személyes benyomásait. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich will mal mit dem Positiven beginnen. Die Köszönöm szépen. Kezdjük először a jó hírekkel. Hát először is nagyon jó utazás volt ez, rengeteg információt kaphattunk, és jó magam és mások sem ismertük hogy hogyan is néz ki pontosan az olasz jogalkotás ebben a tekintetben. A... És hogy a különböző hatóságok, amelyeknél látogatást tettünk, milyen jogalappal rendelkeznek. Hát hasonló ö, példákat még soha sehol nem láttunk, de ez valószínűleg az ország történelmére is vezethető vissza. Úgy gondolom, hogy Olaszországban megvannak azok a nagyon hatékony lehetőségek, amelyek szinte egyedülállóak az Európai Unión belül. De ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a jogszabályoknál és még a hatóságoknál is mindig egy lépéssel előrébb járnak a bűnözők. És két dolog is kell, hogy aggasszon bennünket ebben a tekintetben. Egyrészt a pénzügyi válság új lehetőségeket nyit a maffia számára. Például Dél-Olaszországban azok a gazdák, akik el kell adják földjeiket, a maffia kezére dolgoznak, mert ők, a maffia város vásárolja meg ezeket a földeket nagyon kevés pénzért, és utána ráadásul az Európai Uniós pénzekből, például a mezőgazdasági támogatásokból rengeteg profitot szereznek. Aztán egy másik dolog, amire szintén oda kell figyelnünk, és nagyon aggasztó jelenség, hogy sajnos ez a jelenség egyre inkább észak felé vándorol föl, és olyan területekre is behatol, ah, amelyek korábban nem tartoztak egyáltalán a maffia hagyományos tevékenységeihez. Gondolok itt például a strukturális alapok kapcsán a nagy beruházások, hidak, utak építése gyakorlatilag lehetetlen a maffia közbelépése nélkül. Sajnos ez a mm, probléma egyre inkább nem csak az olasz, hanem, az, e, hanem európai problémává válik, ugyanis azt láthatjuk, hogy a strukturális alapokba alapokból kihasít magának egy szeletet a szervezett bűnözés. ezeken a lehetőségeken keresztül, amilyen a például a pénzügyi válság is, és az, hogy a maffia kezében mindig nagyon sok készpénz van, éppen ezért könnyen tudnak vásárolni ingatlanokat, és ez nagyon aggasztó jelenség. Nagyon érdekes volt, és rengeteget tanulhattunk az utazás során. Láthattuk azt, hogy mennyire jól felkészültek azok a személyek, akik a maffia elleni harcot vezetik, akik ebben a szektorban dolgoznak, és nagyon jó lenne, hogyha más országok szakembereivel is szorosabb együttműködést folytathatnának. Ezek mind elgondolkodtató dolgok. Ausztria, Németország például nem adnak ilyen széleskörű hatóság, tehát ilyen széleskörű jogosítványokat ezeknek a hatóságoknak a kezében, és ez érdekes lehet a tapasztalatok cseréjének szempontjából is. Olaszországban minden mindenki egyetértett abban azzal, hogy európai megközelítésre van szükség, európai ügyészségre van szükség, és az olasz hatóságok nagyon szívesen működnének együtt egy ilyen európai ügyésszel, és amennyiben egy újabb utat szervezünk, hát lehet, hogy egy kicsikét kevésbé kellene sok személlyel <laughs> találkoznunk, mert azért az, hogy egy délelőtt során 25 fontos személyiséggel kellett találkoznunk, ez egy kicsikét sűrű volt, tehát egy picit legyenek lassabb metodikájúak a jövőbeli látogatásaink. Köszönöm szépen. Az olaszországi látogatással kapcsolatban nem tudom, hogy esetleg más kollégák hozzá kívánnak ezt szólni. Minden esetre Fini Turden következik. Érdekes módon nincs egyetlen egy olasz kollega sem jelen, hogyha körbenézzek. Felmerült tehát bennem, hogy az olasz kollégák számára ez mennyire volt esetleg ilyen kampányesemény, hogy három városban is jártunk, hogy lássák az emberek, hogy milyen csodálatos munkát végeznek vagy tényleg hasznos volt. Szerintem túl sok helyre mentünk, túl sokat utaztunk, túl sokat repülőztünk, és nem töltöttünk elég időt a helyszíneken ahhoz, hogy valóban átlássuk a helyzetet, megértsük, hogy mi is folyik. Köszönöm, Pajlár asszony. Also ich fand es auch etwas zu hektisch, habe ich ja eben gesagt. Und Igen, én is úgy gondolom, hogy egy kicsikét túlságosan sietősre sikerült ez az utazás. Róma, Milánó és Palermo helyett lehet, hogy elég lett volna két, két nap Palermóba, és mondjuk egy fél nap Rómában. Mindenesetre, ami a tömegkommunikációs eszközöket illeti, hát igen, itt nagyon odafigyelnek erre a kérdésre, és nem csak a kollégák, hanem a sajtó részéről is nagyon sok kérdés érkezett felém is, tehát nem csak az olasz kollégák használtak ki ezt a média figyelmet, hanem más médiák is. Mindenesetre az biztos, hogy Olaszországban a korrupció, a csalás nagyon fontos téma, sokkal inkább, mint Németországban, és nagyon örülnék annak, hogyha mondjuk Németországban ugyanilyen figyelmet érdemelnének ki ezek a kérdések. Például a én föderális államokban gyakorlatilag mindenről beszélünk, de mégiscsak megpróbáljuk elmaszkírozni a problémákat, ez egészen más hozzáállás, mint, ahogy, mint amit Olaszországban láthattunk, hiszen ott nyíltan beszélnek a problémákról. Beszélhettünk például a csalás ellenes hivatalban szakemberekkel Rómában, és a parlamentben is jártunk, ahol az anti-maffia ellenes, illetve korrupció ellenes bizottságban tettünk látogatást, ott mindenki ott volt, az összes parlamenti képviselő olyan kérdésekről tárgyaltak, amelyekben biztos, hogy mondjuk az én hazámban senki nem lett volna jelen, hogyha ilyen kérdésekről tárgyalnak. Elnök. Altså, jeg, har, jeg deltog jo heller ikke i, i turen. Øh, det berettiger øh, øh vores øh, størrelse øh, ikke til, men Øh, jeg har deltaget med øh, Kokobu, øh, budgetkontroludvalget, i en lignende tur til Italien. Og Kevesen voltunk itt. imponeret over de ufattelig mange Mindenesetre egyszer már a Kokobuval látogatást tettünk Olaszországban egy hasonló témakörben, és nagyon is nagy hatást tett rám az, hogy láthattuk, hogy valóban rengetegen foglalkoznak a szervezett bűnözéssel. Ebből tulajdonképpen azt a képet is festhetnénk, hogy talán túl sokan is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ugyanis van egy olyan közmondás, hogy a sok bába között elvész a gyerek. Olaszországban nincsenek gyakorlatilag olyan nagy beruházások, amelyek a maffia közreműködése nélkül valósulnának meg. Tehát éppen ezért kellene megvizsgálnunk azt, hogy vajon tényleg helyesen látjuk-e most a helyzetet, ezután az utazás után, vagy pedig nem volt elég. Nem elég az, hogyha sokan harcolnak a maffia ellen, és nagyon sokat beszélnek róla, és sok az érintett hatóság, akkor, hogyha ugyanakkor a mafia behatol, beszivárog a nagy beruházások minden területére, akkor mi az, ami mégsem működik? Én azt szeretném tudni, hogy elmond, hogyha elmondanák, hogy tulajdonképpen mi az, amit nem tesz meg Olaszország, mi az, ami rosszul szervezett ebből a szempontból elnök, most pedig megadom a szót Weiler képviselőnek. Lesznek még más kérdések is. Matthew, köszönöm szépen. Nem jártam Olaszországban most, nem volt elég hely, ugyanis nem tudtam elmondani, nem lehet el mindenki egy ilyen látogatásra. Mindenesetre egy kicsikét egyetértek Leon úr véleményével. Az olaszoknak nagyon jó a jogalkotása ebben a tekintetben, valószínűleg a legjobb az Európai Unió összességében ebből a szempontból. Azért lehet, hogy van, aki még inkább jobb jogalkotási szempontból. Nagyon sok tehát a hatóság, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel, de mégiscsak azért engem az eredmények érdekelnek. Hát évtizedek óta mindent megtesznek a korrupció és a maffia ellen, akkor mégis mi az, ami nem működik? hogy akkor mégis hol van a hiba? Lehet, hogy ez tényleg egy kicsit az olasz nemzeti idegenforgalmi hivatalnak volt a reklám útja, de lehetséges, hogy egy kicsit két olyan országokba kellene menni, látogatnunk, például Franciaországba, ahol nem eleget tesznek a korrupció ügyében, ahol lehet, hogy a jogalkotás sem megfelelő, de ugyanakkor a maffia vagy másféle ö, szervezett bűnözői csoportok mégsem beszéltetnek magukról annyit. Én úgy gondolom, hogy Olaszországban sok a blabla és kevés a tény. Elnök, köszönöm szépen. Lehet, hogy ön inkább Szorengát úrra ö, utalt, minden esetre később lesz még egy előadás a magáncégeknél a maffiáról. Bye. Igen, két rövid választal élnék. A kollégáknak teljesen igazuk van. Meg fogjuk vizsgálni Németország és Franciaország eseteit is. Én is szívesen csatlakozom ehhez a gyakorlathoz, hiszen ez volt az a két ország, amely mindig úgy jár el, mint hogyha mindig minden rendben lenne. Ami pedig a svéd kolléga megjegyzését illeti, elnézést, a dán kolléga megjegyzését illeti, javítja magát a hozzászóló. Azt hiszem, hogy két oka van ennek. Az egyik a maffia változásában rejlik, hiszen a maffia egyre erősebb, erősebb, mint eddig bármikor, még akkor is, hogyha délen a jogalkotási keret, a jogalkotási helyzet javult, és már nem mindenki retteg a maffiától, azonban a maffia nagyon sokat változott, már nem gyilkosságokkal operálnak, hanem fehér galéros csoportá váltak, így így járnak el, és így működnek az ország északi területein. Mindenféle, az északi területeken mindenféle bűncselekményekben részt vesznek, de nem feltétlenül, nem feltétlenül gyilkosságokban mutatkozik meg, hanem gazdasági bűncselekményekben. Természetesen nehéz ezeket fölfedni, föltárni, a saját véleményem pedig az, hogy ez nagyon nehéz Olaszország számára, hiszen ebben részt vesznek a politikusok is. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy en, ez kellő ízelítőt adott arra, hogy a 30 oldalas dokumentumot elolvassuk. Ugye ezt lehetővé teszi a titkárság, hiszen ezekről a, ezekről a találkozókról elkészült ez az anyag ezt mindenki elolvashatja, illetve megvannak a végkövetkeztetések is, ezeket is elolvashatják, illetve el lehet olvasni a különböző weboldalakon az eredményeket, illetve a különböző szervezetekről is lehet ö, olvasni. És most pedig lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. És ez pedig az egyetlen fő napirendi pont, ez négy tematikus anyag bemutatása, a téma pedig nem más, mint a korrupció. A négy tematikus dokumentum már ugye elkészült, ezeket fogjuk tovább fejleszteni, tovább munkálkodunk rajta, és kialakul majd a végső dokumentum. Erről nem vitázhatunk még, erről nem beszélhetünk még, hiszen ezt eddig még nem fordították le, most küldtük el a fordításra, majd beszélünk mikor ezekről, amikor januárban elkészülnek a végleges fordítások. Azonban van még egy megjegyzés a matematikus dokumentumokkal kapcsolatban, és angolul folytatja a hozzászóló. Tehát szeretném most a négy tematikus dokumentumot bemutatni. Ugye ezek a korrupció különböző aspektusaival foglalkoznak. Az első a közbeszerzéssel kapcsolatos, Maria Gabriel a kollégánk, aki erről fog beszélni, aztán lesz az európai alapokkal kapcsolatos bemutatás, bemutatás prezentáció Barbara Weiler kollégától, illetve a szisztemikus korrupció a közigazgatásban, illetve az ezzel kapcsolatos ellenintézkedések EU szinten. Ennek a szerzője Skilakakis úr az Aldétól, és végül van egy utolsó prezentáció, a korrupció, amely a magánvállalkozások által elkövetett korrupcióra vonatkozik, és így a belső piacot zavarja. Ez ennek előadója Dujong úr alelnökünk. A következőt javaslom, minden szerzőnek 15 percet adunk a bemutatáshoz, a prezentációhoz, és természetesen, hogyha nincs szükségük a 15 percre, akkor azt nem kell feltétlenül kihasználni, de maximum ennyi idő áll rendelkezésükre, és így egy teljes óra, óra áll majd rendelkezésünkre az eszmecseréhez illetve kérdésekre, válaszokra is sor kerül majd, illetve a politikai frakció koordinátorai is kérdezhetnek, mindenki két percet kap, illetve a bizottság is szót kap. Elmondhatják, hogy mi is történik jelenleg a korrupció témájában, tehát a bizottság is megkapja majd a szót a tematikus dokumentumok bemutatását követően, és természetesen aztán a szerzők választ adhatnak. Kezdjük akkor az első első tematikus dokumentum a közbeszerzéssel kapcsolatos korrupció. Gabriel asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, még kettő lesz. Két dologról fogok ma beszélni. Itt van ez a tematikus anyag, amely a korrupcióról szól. Ez egyben a kiindulási pontja is a közbeszerzési pályázatoknak. Mint tudjuk, ez a közszféra és a magánszféra összekapcsolódását is jelenti nagyon sok esetben, és hát ez korrupcióhoz vezethet, és éppen ezért az Európai Uniónak oda kell figyelni erre a kérdésre. Fontos tehát a nyitott és átlátható közbeszerzési piacok kérdése. Én először a definícióval foglalkoztam, tehát éppen ezért először is a közös definíciók nehézségeiről értekezem, másodszorban a különböző nemzetközi és európai vonatkozó jogszabályokat vesszük sorra, megpróbáljuk ezek közül az ajánlásainkat megfogalmazni, és ahogyan már korábban elmondtam, fontos a korrekt megvalósítása a jogszabályoknak, de ettől függetlenül nem lehet pontos statisztikákat adni arról, hogy a korrupció milyen méreteket ölt, és mekkora szeletet hasít ki magának a közbeszerzési piacokból. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezekkel ezeknek a segítségével, tehát jobb statisztikák segítségével jobb megelőzési módszereket tudnánk kidolgozni. És ebben az értelemben nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság megkívánja reformálni a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó kerethatározatát, és ezzel nagyobb bizalmat fog gerjeszteni a tagállamokban, az emberekben, és lehetőséget fog biztosítani arra, hogy a korrupció ellen felvegyük a harcot. Beszéljünk most az első nagy nehézségről, a definíciós nehézségről. Ugye itt az ENSZ korrupció ellenes konvenciójáról indultunk ki, amely úgy fogalmazza meg a korrupciót, mint a a társadalmat átható és megrongáló tevékenységet, és még hosszasan sorolhatnám. A Transparency International is megfogalmazásokkal él, és azt mondja, hogy a, ide a korrupcióhoz tartozik az érdekütközés is. Tehát nagyon sokszor azt is kimondhatjuk, hogy a értékelés, az előkészítés, a kiválasztás, illetve a kifizetés és a végső könyvelés szempontjából is megfigyelhetjük a korrupció beszivárgását. Tehát ezeket a definíciókat kell meggondolnunk, és azt, hogy milyen szinteken jelentkezhet a korrupció, az előbb elmondott szinteken, és vizsgáljuk meg ugyanakkor, vonjuk hozzá, hogy milyen Európai Uniós, nemzetközi és tagállami korrupció ellenes jogszabályok léteznek. Ugye ide tartozik az ENSZ korrupció ellenes konvenciója, ez a legfontosabb ide vonatkozó de, de dokumentum, 140 állam írta eddig alá, csak Csehország és Németország nem ratifikálták ezt a konvenciót. Azután a, az OECD következik, amely szintén nagyon fontos dokumentumokat ad számunkra, ugyanis az OECD konvencióban konkrét eszközöket kapunk. Ezek a G20-ak 2010-re vonatkozó akciótervét is tartalmazzák. És azután a VTO-n belül is egy fontos dokumentumunk van. Ezt 42 ország ratifikáltam amiből 27 Európai Uniós tagállam. A probléma az mindig ugye az, hogy léteznek jogszabályok, de hogy ezek hogyan valósulnak majd meg. Mi most az európai szintű jogszabályok megvalósulását vizsgáltuk. Általános értelemben a szerződésben is szerepel egy jogalap és két irányelv, amely a közbeszerzési eljárásokra vonatkozik. Az első a szolgáltatási és tehát az általános szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokra vonatkozik, a másik az pedig a víz, energia és, és hasonló jellegű közbeszerzésekre vonatkozik. A korrupció sajnos nem jelent kivételt az unión belül ezen a területen, éppen ezért a jelenlegi helyzetet át kell tekinteni, a rendszert meg kell változtatni, és a joghézagokat be kell tömni. És éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság 2014 ben három javaslattal is élt ebben a tekintetben. A bizottság azt javasolta, hogy egy irányelv javaslatban hogy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan a víz, postai szolgáltatások, közlekedés, energia területén egy új irányelvet javasol, és azután a koncesziókra vonatkozóan egy eddig csak részben szabályozott területről adott egy javaslatot, és olyan dokumentumokat fogalmaz meg harmadsorban, amelyben kiderül, hogy csak kilenc ország, kilenc tagállam iktatta be jogrendjébe ezeket az irányelveket az előírt időhatárokon belül. De miután nincsen közös értékelési hely, értékelési módszer, ezért a 27 tagállamban az Európai Bizottság nem igazán tudja értékelni, hogy hogyan is, vonalt, hogyan is valósulnak meg ezek az irányelvek. Ugye itt a közvagyonnal való visszaélés, illetve a pazarlás is ide tartozó bűncselekmények. Két javaslattal él a bizottság ebben a tekintetben. Nagyobb átláthatóságot szeretne a bizottság, megerősített jogi keretet, nyílt és elektronikus rendszert, illetve a, azoknak a személyeknek a jobb védelme, akik feljelentéseket tesznek. Ezek olyan prioritások, amelyek nagyon fontosak rövid és középtávon annak érdekében, hogy az Európai Unió valamit tehessen ezen a területen, és végül konkrét indikátorok és piros zászlós rendszer kiépítése, amely az ellenőrzést lehetővé teszi, és másodszorban pedig fontos az is, hogy elgondolkozzunk a pontos definíciókon, azon, hogy mit is értünk a felelősség, illetve különböző kompetenciák alatt az európai értékelési rendszer tekintetében. Ez fontos politikai üzenetet is jelent az európai polgárok és a hatóságok felé, és meg vagyok győződve arról is, hogy hogy annak érdekében, hogy ezeket a jelenségeket csökkenteni tudjuk, az egyik legfontosabb a prioritások helyes meghatározása, és az, hogy mit is kell tennünk, valamint az, hogy európai közös megközelítést alkalmazzunk ezen probléma megközelítésekor. Erről egy tematikus dokumentumot készítettem elő. Önök ezek, ebben olvashatják azt is, hogy milyen nehéz a definíció kérdése, azután kitérek a különböző érvényben lévő jogszabályokra, és hogy hogyan lehetne erősíteni a jogi keretet, és néhány technikai kérdésre is kitérek a piacnyitás szempontjából, és végül azokkal a ajánlásokkal foglalkozom, amelyeket rövid és középtávra fogalmaztunk meg. Ez a mi hosszú távú célunk szolgálatába állítandó, hogy a közpiacokon lecsökkentsük a korrupciót. Köszönöm szépen! Rövid, komplett és világos előadást hallhattunk, és ebből már kiderülhet számunkra, hogy milyen nagy nehézségekkel kell megküzdenünk ebben a problémakörben. és ez már át is vezet bennünket Weiler asszony témájához, amely az európai alapok bűnözői csoportok általi felhasználásáról szól. Gut. Äh, also wir haben bei dem Thema Organisier wie nutzt oder missbraucht die organisierte Kriminalität die europäischen Fonds? Köszönöm. Nos, igen, felmerült a kérdés, hogy az Európa és a, Európai Uniós alapokkal hogyan élnek vissza a szervezett bűnözés keretében. Nos, elég nehéz ezt föltárni, és erre megfelelő információt szerezni, hiszen természetéből adódóan minden titkos, Természetesen látjuk azt, hogy vannak olyan jelentkezők, kérelmezők, akik aztán fellebbezést nyújtanak be, és ebből világossá válik, hogyha valami rendellenesség történt. De hogy miről van szó, szervezett bűnözésről, vagy egy egyszerű csalásról, ez meg kell vizsgálni. meg kell nézni, hogy milyen hatóságok érintettek, hiszen itt különböző hatóságokra van szó, és különböző forrásokról. A tematikus dokumentum elején megpróbáltam először is egy definíciót kialakítani, hiszen hiányzik a hivatalos definíció. A szervezet bűnözés hivatalos definíciója, mint strukturált szerveződés, amely egy bizonyos időtartam alatt működik, és több mint egy személy részvételét jelenti. Ezen személyek bizonyos büntetendő bűncselekményeket követnek el. Természetesen a büntetés az különböző tagállamokban különbözőképpen alakulhat. Vagy esetleg a projektből valamilyen pénzügyi hasznot szeretnének húzni. Ezen kívül a dokumentum elején szerepel valami, ami bizonyára mindenki számára ismeretes, ez pedig az, hogy milyen bevételekkel rendelkezik az Európai Unió. Gondolok itt az 1,1 százalékra, 0,9 százalékra, illetve a csalásokból származó bevételekre, illetve az csalás ide tartozik, különösen a cigarettacsempészet. Tehát ezek a, ezek a bevételi oldalon szereplő tételek. Aztán a dokumentumban megpróbáltam körvonalazni, hogy mi is okoz a nehézséget, nincs egy hatóság kezében ez a kérdés, és megpróbáltam bemutatni, hogy miért nehéz föltárni ezeket a bűncselekményeket. Európai Uniós szinten megpróbálunk együttműködni, hiszen most már van egy irányelv a vagyonelkobzás témájában, azonban összességében azt mondhatjuk, hogy ezeket a bűncselekményeket a nemzeti hatóságok követik nyomon, illetve vizsgálják ki, nem pedig az Európai Uniós hatóságok. Tehát mi a szervezet bűncselekmény, és hol jelentkezik az ilyen jellegű bűncselekmény? Ezek nagyon nehéz kérdések, hiszen részben a tagállamokat érinti, részben pedig az Európai Uniót különböző forrásokkal működnek ezek a hatóságok. az Európai Unió nem rendelkezik az erre, ehhez szükséges személyi erőforrással, sem pedig a pénzügyi erőforrásokkal. Nos, azt hiszem, mindannyian láttuk, hogy Olaszországban például az Európai Unió nem engedhetné meg magának azokat az eljárásokat, amelyeket Olaszország megtehet. Természetesen bizonyos szervezetekre, összpontosítunk, az OLAF az első számú szervezet, de ott van a Eurojust, a Europol, ezek rendkívül fontosak és nagyon aktívak. Nagy mértékben felhasználjuk az OLAF elemzéseit. Azt látjuk tehát, hogy az OLAF eh, bizonyos információval rendelkezik, vannak regisztrált esetek, és arra következtetésre juthatunk, hogy egy egyre növekvő jelenséggel van dolgunk, tehát ez nem csak egy személyes benyomás, hanem erre statisztika is rendelkezésre áll. Aztán a politikai okokra nem tértem ki, de azt látjuk, hogy a csalás, a csalás növekedése mindenképpen kapcsolódik a pénzügyi válsághoz, és valamilyen formában ez jelen van mindegyik tagállamban. Természetesen a válság miatt a csalással foglalkozó személyek, illetve szervezetek egyre növelték tevékenységüket. Ugye megemlítettem Olaszország esetét, döbbenetes az, hogy az Európai Uniós alapokkal milyen mértékben éltek vissza Olaszországban. Tudom, hogy bizonyos kelet-európai országokban ugyanez a helyzet, azonban nem automatikus ez, hiszen a mezőgazdasági csalások nem csak a kelet-európai országokban vannak jelen, hanem Bajorországban, illetve más területeken is néha nagyon nehéz föltárni, hogy, hogy egy személy tetteiről van szó, vagy pedig szervezett bűnözéssel állunk szemben. Ez mindenképpen érinti a legnagyobb infrastruktúrális projekteket, gondolok itt a közutakra, a vasúti hálózatra, a csatornázási művekre, illetve csatornázási munkálatokra, és így tovább. Lehet, hogy a jövőben majd a bizottságnak új eszközöket kell kifejlesztenie, annak érdekében, hogy föl tudja tárni, érintettek-e az Európai Uniós alapok, vagy sem. Itt egy-két-három nagy projektről van szó ezekben az országokban, azonban nagyon jelentős pénzforrásokról beszélünk, tehát nagyon is oda kell figyelni ezekre rögtön a kiinduló ponttól kezdve. Tehát rögtön a szerződések kiírásától kezdve. Itt egy listát találnak azon projektekről, amelyek érintettek. Például itt van a Kapacsi projekt, Olaszország projektje. Bizonyára hallották az ezzel kapcsolatos prezentációt, én sajnos nem voltam akkor itt a bizottságban, de ez egy olyan projekt, amelyet az Európai Unió támogat, és pénzügyi nyomonkövetést végzünk a legnagyobb közszolgáltatási projektekkel kapcsolatban a, nagyon odafigyelünk a pénzügyi mozgásokra, a bankok közötti pénzmozgásra, hiszen ez az a terület, ahol az illegális tevékenységeket föl lehet tárni. Nagyon jó lenne, hogyha ennek a projektnek a végkövetkeztetéseiről egy prezentációt hallgathatnánk meg. És aztán az anyagban a következtetéseket, az összegzést láthatják. Elmondom, hogy szerintem e, mit kellene kérnünk, szakbizottsági szinten milyen javaslattal kellene élnünk. Azt hiszem, hogy az első számú feladatunk a megelőzés, ezt kell követelni, hiszen az a, az a véleményem, hogy a megelőzés területén bizony még gyerekcipőben járunk, természetesen ez egy nehéz kérdés. Természetesen nagyon sok területen félre csúszhatnak a dolgok, ezért a megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt kell tenni. Aztán jó pár kolléga megemlítette a jelentésében, az Európai Ügyészség szerepét. hogy ki mivel foglalkozik a különböző országokban. Nos, ezeket a leosztásokat nem fogjuk tudni megváltoztatni, de legalábbis megpróbálhatunk egy keretet felállítani, egy Európai Uniós keretet kötelező érvényű szabályrendszerrel és természetesen a tagállamoknak oda kell figyelniük az áfa csalásra, illetve a cigaretta csempészésre, és ezzel szemben föl kell venni a harcot. A sajtóban sokat olvasunk arról, hogy most ugye a költségvetésért küzdünk. Nos, azt hiszem, hogy minden frakció azért harcol, hogy valamilyen észszerű, megfelelő léptékű költségvetésre tegyen szert, tehát ez a csata lényege a tanácssal, hogyha az áfacsalással szemben hatékonyabban járnánk, föl, járnánk el, akkor egyáltalán nem lenne költségvetési problémánk. És végül az utolsó megjegyzés, a harmadik országokkal való szerződéseinket, illetve megállapodásainkat felül kell vizsgálni, Gondolok itt Liechtensteinra, illetve Svájcra. Tehát ezek voltak a legfontosabb gondolatok, ezeket kívántam kiemelni, és zárásképpen szeretném megköszönni a bizottság titkárságát a kiváló segítségnyújtásért. Köszönöm szépen, Weiler asszony, ezt a kiváló prezentációt amely az Európai Uniós alapokkal kapcsolatos korrupcióról szólt, illetve arról, hogy mindenképpen fontos felügyelni az európai projektek kiadásait. Természetesen rendelkezésünkre áll már az OLAF, illetve le tudjuk hallgatni a telefonbeszélgetéseket, van másféle eszközünk is a felügyeletre, Természetesen a demokráciára is oda kell figyelni, de hát erről beszélünk majd a meghallgatás során. A meghallgatásra a hét második felében kerül sor, és ez azt hiszem, hogy Dajong úr témája is. És ezzel el is jutottunk a harmadik tematikus dokumentumhoz. Ez is egy nagyon fontos területet ölel föl, a szisztematikus korrupció a közigazgatásban, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedések. Az előadónk pedig Skilakakis úr, meg is adom neki a szót. Portanto, passo imediatamente a palavra ao nosso colega Skilakakis. Por favor. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a korrupcióval az a baj, hogy nagyon nehézen mérhető dolog. Az emberek azt érzik, hogy Európa szerte nagy a korrupció, a polgárok 74%-a azt nyilatkozta egy közönkutatásban, hogy a korrupció komoly problémát jelent az adott országban. Ugyanakkor adatokat nehéz találni azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi folyik. Közben a Transparency International-től kaptunk ilyen tényeket, adatokat, hát bizonyítékokat, amelyeket szerintem nem tanulmányoztunk elég alaposan. Én azonban megtettem ezt, elemeztem ezeket az adatokat. A közvéleménykutatásokban az emberek azt mondják, hogy beszámolnak arról, hogy az államigazgatásban valakit le megkentek, lepénzeltek, és az elmúlt években Európán belülről és kívülről jó néhány ilyen felmérés adatait beszereztük, beszerezhetjük. Hogyha ezeket az adatokat összesítjük, tehát az erre vesztegetésre vonatkozó adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy legalább évi 20 millió vesztegetéssel kell számolnunk az unión belül. Még egyszer megismétlem ezt az adatot. 20 millió vesztegetésről beszélünk hiszen nyilván itt a politikusokat senki nem hívja fel, eh, hogy eh, volt-e vesztegetés a családjukban, tehát eh, ezek általában kisebb értékű vesztegetési esetek, de 20 milliót tippelnek, becsülnek Európa szerte évente. Ez egy minimális szám, ez a, az emberek saját beszámolói alapján tippelt szám, ez nem a mi légből kapott adatunk, ez az, amit az emberek bevallanak a felmérésekben nem általánosságban beszélnek erről, hanem konkrét esetekről van szó. Tudjuk tehát, kb. 600 ezer család vagy háztartás számolt be arról, 600 ezer, hogy eh, eh, vámhatóságot, vám eh, tisztet megvesztegettek. Azért említem a vámügyeket, mert ez közvetlenül érinti az uniós pénzügyőket. Nem tehetünk úgy, mintha nem létezne ez a korrupció. Nem ismerjük a pontos adatokat, a pontos számokat, és nem is akarjuk sok esetben tudni ezeket. Hiszen ha tudnánk, hogy pontosan mennyi esetről van szó és mennyi pénzről, akkor valamit tenni kéne. Ez a baj a számokkal. A tények makacs dolgok. Lássuk ennek a hatását, először is az EU pénzügyi érdekeire kifejtett hatását. Még azt hadd mondjam el, hogy ez ágazatonként nagy szórást mutatott, és országonként is nagyok a különbségek. Most nem említek konkrét országokat, de vannak olyanok, ahol szinte nulla a korrupció, és vannak olyan országok, ahol a lakosság 30%-ának van elsőkézből tapasztalata a vesztegetés ügyben. Tehát minden harmadik lakos így vagy úgy vesztegetés ben részt vesz. Például a köz- közegészségügyben, a közkórházakban, e, egyes országban igen elterjedt a korrupció. Kérdés az, hogy korrupciónak nevezzük vagy sem, ez a az a az ismert gyakorlat, amikor egy pénzelteli borítékot adunk az orvos fehér köpenyének zsebébe olyan munkáért, amit amúgy is el kellett volna végeznie. Tehát a hálapénz ennek egy kiváló példája. A következő kérdés, hogy mit tegyünk ezzel, illetve hát hogy érinti ez az unió pénzügyi érdekeltségét? nem feltétlenül az uniós pénzügyi érdekekhez közvetlenül kapcsolódó ágazatokról van csak szó, kivéve mondjuk a vámügyeket, de tudjuk, hogy az közigazgatást érinti a korrupció, is done by the same administrations that have a Ugyanazon gazgatásokról van szó, amelyek nem csak, nyilván nem csak a saját a költségvetésük esetében korruptak, hanem az uniós pénzekkel is hasonlóan bánnak, így tehát nagyobb a korrupció, mint hogy azt gondoljuk. Hiszen például a gazdáknak senki sem szögezteni ki azt a kérdést, hogy ilyen korrupciós ügyekre van-e tudomásuk, ilyenekben tevőlegesen részt vesznek-e. Az Európai Bizottság ezt a kérdést nem kutatja, nem vizsgálja. Legalábbis azt nem, hogy a, nem a gazdák felől közelítve a kérdéshez. Nem tudjuk, de gyanítjuk, hogy hogy sokkal ö, nagyobb mértékű a korrupció, mint ahogy azt látjuk Mennyire hatékony a korrupció elleni fellépés a tagállamokban? Ez ügyben az Európai Bizottság beismeri, hogy semmiféle mechanizmus eh, nincs arra, hogy figyelmel kövessék, kövessék az uniós és tagállami szinten a korrupció ellenes politikákat. ECO, the eh, Council of Europe, but there is limited visibility of GRECO. A GRECO a tagállamokban hm, nincs igazán jelen. Azt is tudjuk, az OECD-től, amely a nemzetközi üzleti ügyekben a vesztegetés ellen rendelkezik stratégiával. Nos, az OECD-től tudjuk, hogy négy tagállamban alkalmazzák a gyakorlatban az, a vonatkozó egyezményt, 12 tagállamban pedig alig vagy nem Most nem is a jogi eszközök felől közelítenek a kérdéshez, hiszen a jogi eszközökben nincs hiány, nemzeti, nemzetközi szinten is tele van velük a padlás. A kérdésem az, hogy ezen jogi eszközöket hogyan használjuk, ezekkel hogyan élünk. Először, először vizsgáljuk az, azt, hogy az Unió hogyan védi a eh, rendszerszerű korrupciótól a saját pénzügyi érdekeit, az tagállamok közigazgatásában eh, előforduló korrupcióval szemben. Két Olaf esetről számolnék itt be röviden. Azt hiszem Tavares, Rui Tavares eh, mondta azt, hogy az Olaf hatékony. Ha megengedik, akkor Szemetta biztos, illetékes biztos eh, sorait idézném, aki azt írta, hogy 2000 óta a 640 esetet adott eh, át az OLAF a tagállami bíróságoknak, 280 eh, jelentéssel vagy feljelentéssel semmit sem kezdtek, ezeket visszadobták. A többi esetben a vádemelési eh, arány 41% volt. Mit jelent ez tehát Európában, ahol évente 20 millió vesztegetés van, ezt tudjuk talán, 150 esetben születik elmarasztaló ítélet az Olaf feljelentés alapján. Tíz év alatt? Tehát nagyobb az esély annak, hogy valaki teli találatot nyer a lottón, mint hogy elítélje a bíróság korrupcióért. Ez tehát a valóság. Milyen eszközeink vannak? A tagállami jogrendek közöttük különbségek miatt, és itt most az Európai Bizottságot e, idézném, illetve a határon átnyúló nyomozásokat, a gátló szempontok miatt e, az unió pénzügyi érdekeit e, nem tudjuk e, az egész Európai Unió területén fogom egyformán védeni. Az Olaf igazgatója pedig azt mondta, hogy 1300 e, esetről szerzünk tudomást évente, de a lépítések miatt nem tudok ezen kívül még e, proaktívan is e, nyomozni, nincsen jogalapja, emberei, szakemberei és erőforrásai arra, hogy saját kezdeményezésre és nyomozást kezdjen az Olaf. Hogyha ezt kérnék tőlem, azt szívesen megtenném, de hogy tehetném ezt? Nem tehetem, még arra sincs jogköröm, hogy ha, ha, ha valaki ellen nyomozást folytatunk, annak a bankszámlájába betekintést nyerjek. Így áll tehát az Olaf. Az Olaf saját kezdeményezésre e, nem folytat vizsgálatokat, nyomozást, hanem csak a beérkező információk alapján jár el. De, hát hogyha az adott ágazatban mindenki tartja a száját, akkor az Olaf nem fog vizsgálódni. Ennyi a történet és egyszerűen nincs elég embere, és nincs meg, csenek meg a kellő hatáskörei arra, hogy ezt hatékonyan tegye. Mert még egy bankszemlába sem nyerhet betekintést, csak kérheti, de erre önálló jogköre nincsen. Az Európai Bizottság komoly munkába kezdett annak érdekében, hogy ezt a helyzetet valahogy javítsa. Ugyanakkor még nagyon az elején járunk ennek a folyamatnak. Most először készített az Európai Bizottság egy korrupcióellenes jelentést, amely azt vizsgálja, hogy a tagállamok milyen erőfeszítéseket eh, tesznek. A korrupció ellen 2013-ban születik ez meg majd először az jelentés júniusban a tervek szerint javaslatot tesz az Európai Bizottság egy európai e, ügyészség felállítására, az EPPO felállítására, illetve egy új tervezetet mm, is dolgozik, a tagállami e, büntető, jog, büntető ügyi eljárások harmonizációjára. 2013-ra várható ennek az első következménye. Tehát az Európai Bizottság pozitív lépéseket tesz, komoly lépéseket tesz a jó irányba, ugyanakkor szerintem ez önmagában édes kevés. A parlament részéről komolyabban kell ösztönöznünk ezt a folyamatot. Mit tesznek a tagállamok? Hát, elmondhatom, hogy nem sokat. Egy példát hozzak arra, hogy miért mondom azt, hogy nem sokat tesznek a tagállamok. Hogyha külföldi hivatalnokokat fesztegetnek meg, sok esetben ez azt jelenti, hogy egy másik tagállam kormányzatának a hivatalnokait környékezik megkenő pénzzel, tudunk erre példát bőven. Nos, ebben az esetben is a tagállamok reakciója az, hogy nem nagyon tesznek semmit. Egy tagállamban reagáltak valahogy erre. A legtöbb tagállamban ez nem komoly, ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak komolyan, annak ellenére, hogy az OECD vesztegetés e, elleni egyezményt aláírták. Egy nagy tagállamról van szó. Ebben a példában a következő volt a például Az OECD vonatkozó vesztegetés elleni jelentéséből veszem az adatokat. 2005 és 2010 között 64 ember ellen fogadtak a szankciókat, ebből 30-at elítéltek, 35-öt pedig csak pénzbírságra ítéltek. És általában erről nem szerzett tudomást a közvélemény. A 30 elítéltből 23 felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és csak négyen kerültek valóban börtönbe. A felfüggesztett börtönbüntetések közül négy esetben egy különösen súlyos esetről volt szó, több millió eurós vesztegetési esetekről ezen esetekben. Tehát mondjuk úgy, hogy eh, még bőven van mit javítani a tagállamok teljesítményén ezen a téren, és vannak olyan esetek, amikor eh, egyes ágazatokban rendszerszerű a korrupció, amikor a, a eh, politikai rendszert is áthatja a korrupció, a közigazgatást is áthatja a korrupció, és ezt nem én mondom, ezt a Transparency International mondja. Ezen a tagállamokban még az emberek sem nagyon tehetnek a jelenség ellen semmit. Ez egy olyan helyzet, egy olyan valóság, amelyet szeretnénk, nem szeretnénk tovább látni Európában. És hogyha megengedik, akkor lenne egy-két általános megjegyzésem így a végére, és egy-két konkrét. In the end of the 19th century in the US. A 19. század végén Amerikában volt a progresszív mozgalom igen erős eh, szövetségi eh, intézményrendszert hoztak létre a korrupció ellen. Gondolok itt az FBI-ra és az IRS-re, a szövetségi adóhatóságra. Szerintem is eh, valami hasonlóra, vagy még határozottabbra van szükség, amikor az EPPO-t, az Európai Ügyészséget felállítjuk jövő nyáron. Sokkal erősebb szövetségi, ebben az esetben európai szervekre, intézményekre van szükség ahhoz, hogy ezt az ördögi kört megtörjük és véget vessünk a rendszerszerű korrupciónak, amely megmérgezi eh, Európa szerte jó néhány ágazat életét. Szeret, azt várják az emberek, hogy a közpénzeket jól használjuk fel, főként északon, de ugyanez a helyzet eh, délen és eh, keleten is, ahol a tagállamok egy jelentős részét érinti ez a rendszerszerű szisztematikus, rendszerszerű korrupció. Sajnos túlfutottam a rendelkezésemre álló időn, de hát szívemhez közel álló ügy ez. Konkrét javaslatokat is lefektettem, ezeket mindenki olvashatja, de szeretném, hogyha nem erre emlékeznének, hanem csak az maradjon meg önökben, hogy valamit tennünk kell olyan ügyben, amely ügyben semmi sem tettünk, a homokba dugtuk a fejünket. Köszönjük! majd a kérdések, válaszok során szkillakkal kiszúrt kitérünk a konkrét javaslatokra. Nos, annyit mondanék az olofal kapcsolatban, hogy a hatásköréi nem szabad alábecsülni, hogy jól éle ezekkel, az egy másik kérdés, itt vannak pro és kontra érvek, most ebben nem menjünk bele. Inkább a, a tematikus elemzések közül a negyediket veszük sorra. De Jong úr, a belső piac és a magáncégek, valamint a korrupció témájában. Um... Köszönöm szépen. Két előzetes megjegyzésem lenne. Az egyik az a dokumentumom hosszára vonatkozik. Ez azért olyan rövid, mert három dokumentumot készítettem, és nagyon sok további oldalt fűzhettem volna hozzá különböző adatokkal, de ezt nem kívántam megtenni, mert be akartam tartani az előírásokat. Tehát van egy bevezetés, és a probléma leírása, de ezzel együtt, ugye most hallhattuk Skilakakis úr prezentációját, és azt hiszem, hogy azok az anyagok, amelyeket esetleg csatolhattam volna az enyémhez, az övében minden bizonyan szerepelnek. Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezeket a tényszerű anyagokat a, az előző kollega dokumentumával és az enyémből, akkor ezek egymást kiegészítik, és nagyon jól lefestik a képet. A másik előzetes megjegyzésem az az lenne, hogy ez a tematikus dokumentum, ez a munkadokumentum, ez tulajdonképpen a belső piaci szakbizottság szempontjából is érdekes volt, mert még a krím létrehozása előtt ott kívántam egy témaként felvetni ezt, de aztán végül is ugye itt került felvetésre ez a téma. Tehát nagyon is releváns a belső piac szempontjából is ez a jelentés, és azt hiszem, hogy fontos az, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk a belső piacon, és ebből a szempontból nagyon fontos megfigyelni azt, hogy ha mondjuk egy cégek egy másik tagállamban megkenik, lefizetik a hatóságokat, és ugyanakkor nem fogják ezt ott kivizsgálni, ezt az ügyet, akkor ebből a szempontból nagyon megfontolandó lesz bizonyos cégeknek bizonyos tagállamok közbeszerzési pályázatain való részvétel. Tehát ebből a szempontból is oda kell figyelni, hogy a belső piacon valóban egyelő feltételeket tudjunk teremteni. Lenne itt egy második megjegyzésem is ezzel kapcsolatban. Gabriel asszony jelentése a közbeszerzéssel kapcsolatban rámutat arra, hogy a belső piac és a közbeszerzés mennyire összefüggő kérdések, és az ide vonatkozó irányelvek is összefüggenek. Tehát ebből a szempontból szerintem együtt kellene működnünk a belső piaci szakbizottságbeli kollégákkal is. Amennyiben a megvalósításra figyelünk oda, hát nagyon is meglepett engem a Transparency nek a nyolcadik jelentése, progress reportja, a korrupcióval kapcsolatban, de ez a korrupciónak csak egy bizonyos szeletére terjed ki. Nos, ez egy nagyon fontos konvenció, egyébként könnyen megérthető, és akkor készült ez el, amikor a külföldi hatósági személyek megvesztegetése még csak az Egyesült Államok jogrendjében volt büntetési öm, tényállás, és most azt láthatjuk, hogy az OECD konvencióban is egyfajta monitorozási struktúra alakult ki, És ebből a szempontból nagyon érdekes azt megnézni, hogy egészen máig még mindig van öt olyan tagállam, amely nem ratifikálta. És amikor erre a bizonyos progress reportra visszatérünk, hát ez megállapítja, hogy 11 tagállamban csak nagyon kicsi ügyeket vizsgáltak ki. Hét államban volt olyan, ahol egy nagyobb ügyet kivizsgáltak, és csak négy tagállamban volt olyan, hogy több mint három nagy ügyet vizsgáltak ki. Tehát ez összesen azt mutatja, hogy bizonyos tagállamokban nyilván nagyobb cégek vannak, amelyeknek nagyobb a nemzetközi kitekintése vagy tevékenysége, de például, hogyha hazámra, a Hollandiára gondolok, hát nagyon rossz, nem büszkélkedhetünk az OECD egyezmény megvalósításával. Nagyon kevés ügyet vizsgáltunk ki, és Hollandia Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az egyik legfontosabb európai központ a multinacionális cégek szempontjából. Tehát itt azért akkor valami mégiscsak félrecsúszott. Ismerem hazámat, és tudom, hogy mi itt a probléma. Egész egyszerűen nincs erre kapacitás, hogy kivizsgálják ezeket az ügyeket, nagyon bonyolultnak tűnnek ezek a korrupciós ügyek, ezek eleve bonyolult ügyek, ugye mindig, és az ügyészség nagyon nehezen tud nemzetközi ügyekben bizonyítékokat szerezni. Tehát ezek az okok. De ugyanakkor, miután itt belső piaci ügyről van szó, azért mégsem legyinthetünk, éppen ezért az első ajánlásom az az, hogy el kell fogadtatni az összes tagállammal, ratifikáltatni kell ezt az egyezményt, azért, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, mert mi Európai Unióként egységesnek kell lennünk ebből a szempontból. És aztán, ami a megvalósítást illeti, olyan sok különbözőség van a tagállamokban. Az Egyesült Királyság, Hollandia. Mm, például az Egyesült Királyság nagyon sok pénzt próbál erre a témára fordítani, és ez gyümölcsöző lehet, hogyha más államokkal is összedolgozik, együttműködik. De hát ez a rendészeti ügynökségek munkájától is függ. És meg kell jegyezni abba, hogy mennyi az a minimális összeg, amelyet bele kell, be kell fektetni ebbe a területbe. Mert különben hiába azonosak a jogi feltételek, hogyha megvalósítás terén nem azonosak a feltételek. Tehát ezért lenne fontos iránymutatásokban megegyezni, és a kontaktpontok egyébként már létező rendszerét is használni kellene, hiszen minden tagállamnak ki kell nevel, neveznie egy kontaktpontot a korrupció ellenes harc számára. Itt tulajdonképpen ugye az ügyes, ügyészségekről van szó. Hát engedjük meg, hogy ők végezzék munkájukat. Ugyanis, ha jól értem, a bizottság részéről is, és más tagállamok részéről is, csak azt láthatjuk, hogy úgy tűnik, hogy nem működik a rendszer. Hogyha létezik egy ilyen kontaktpont hálózat, akkor jó lenne, hogyha a bevált gyakorlatok cseréjére is sor kerülne, és ehhez viszont iránymutatások elfogadására van szükség. És aztán vannak itt még jogi kérdések is, amelyeket világos fel kell tárnunk. Az egyik a jogi személyek büntetőjogi felelősségének kérdése, és ezt tudják a tagállamok, hogy ezek nagyon fontosak, mert hogyha csak természetes személyeket lehet büntetőjogi szempontból felelősségre vonni, akkor nagyon nehéz a korrupciós ügyeket felgöngyölíteni. A második gondolom, gondom pedig a felelősség az anyavállalat vagy anyacég felelőssége a leányvállalatokért. Például a Philips esetében volt egy korrupció, korrupciós botrány közbeszerzési ügyben Hollandiában, és Hollandia nem ö, göngyölítette fel az ügyet, és nem vonta felelősségre a Philipset, mert azt mondta, hogy az az anyacég, tehát a leányvállalata által elkövetett ö, ügy miatt nem lehet ö, őket felelősségre vonni. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. És aki foglalkozott már valaha az OECD konvenciójával, hát már a Facilitation Payments kifejezéssel bizonyára találkozott, Ez mondjuk a kikötőkben fontos, hiszen sokszor ott olyan hosszú várakozási idők alakulnak ki, hogy hát mondjuk le kell fizetni a hatóságokat, hogy hamarabb történjen a záruk levámolása és ez az, amit facilitation paymentnek hívunk, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta gyorsítása a folyamatoknak. És ezt nagyon sokáig egyáltalán nem is kezelték korrupcióként. Ezért kellene ebben az ügyben például javaslatokkal előállni, és a tanácsban és az Európai Parlamentben is ezeket az ügyeket meg kellene vitatnunk, Például a korrupció ellen tavaly a biztosnak ajánlásokat fogalmaztunk meg, nagyon tetszett neki, de azt is megértjük, hogy a parlament egy nagyon kemény jelentést szeretne írni erről a ügyről, de mégiscsak nem szabad, hogy időt, az időt vesztegessük ennyi ez alatt. Tehát lehet, hogy minél hamarabb ezt a három területet világosabbá kell tenni, kellene tenni, és hogy minél hamarabb kezdeményezésekkel kellene élnünk. Jogalkotás területén a bizottságnak a szerepe fontos, és ugyanakkor a saját munkamódszereinket is javíthatnánk itt az Európai Parlamentben hiszen minden évben különböző jelentéseket kapunk az OECD-től, a Grékov-tól, az Európa Tanácstól, és úgy tűnik, hogy ezekkel nem eléggé strukturális, nem elég strukturált módon foglalkozunk. Aztán vannak ugye tagállami ügyek, de mégiscsak nagyon sok minden derül ki ezekből az anyagokból, tehát ezeket az anyagokat a saját munkánk alapjának kellene tekintenünk, és így aztán a bizottsággal is talán gyümölcsözőbb kapcsolatot tudnánk kialakítani ebben a témában. Azt hiszem, hogy itt le is zárom, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, de Jong úr! Most már teljes képünk van a négy tematikus anyagról, a közbeszerzésekről, EU alapokról, tagállami hatóságokról, illetve a magánszférán féra kérdéséről. Ezzel nagyon jó vitát kezdeményezhetünk, és talán ajánlásokat is fogalmazhatunk meg. Most a koordinátorokkal kezdjük a vitát, és azután a bizottság is felszólal majd. A tanácstól itt van valaki? Hadd kérdezzem meg. Úgy tudtam, hogy igen. mindenesetre most úgy tűnik csak a bizottságtól, jó? És a tagállamok felé is kérem, hogy közvetítsék azt, hogy nagyon fontos lenne az ENSZ és az OECD egyezmények minél hamarabbi ratifikálása. És majd a jelentésünkben is ezt minden bizonyal jelezni fogjuk. A bizottság anyagában szerepel ugye az a lehetőség is, hogy az EU legyen részese ezeknek a nemzetközi egyezményeknek EU szinten, amennyiben a tagállamok nem hajlandóak ratifikálni az egyezményeket. Akkor kezdjük a koordinátorokkal. Mátán Matyő következik az LPP e részéről. Elnök úr, Szerettem volna gratulálni a tematikus dokumentumok négy írójának, mert nagyon nagy munkát végeztek, és nagyon érdekes módon rávilágítanak erre a négy témakörre. És örülök annak, hogy ez a négy tematikus anyag szerepel a szakbizottságunk jelentésében. Négy különböző szemszögből vizsgáljuk így meg tehát ezt a kérdést. A korrupció ellenes harcot. Persze, ugye mindenki azt mondja, hogy nagyon nehéz konkrét számokkal előállni, nem lehet tudni, hogy az Európai Uniós szinten mekkora kárt okoz a korrupció. Minden esetre Gabriel asszony például arra utal, hogy nagyon sajnálatos az, hogy bizonyos irány elveket még mindig nem ültettek át nemzeti jogba bizonyos tagállamok. Hát ez már 8 éve várat magára. Ez azért mégiscsak arra lenne szükség, hogy erőfeszítéseket tegyenek ezek a tagállamok, mert így nem lehet felvenni a harcot a korrupcióval, fontosak ezek az irányelvek, és eszközöket adnak a kezünkbe, hogy megfelelő megközelítést tudjunk alkalmazni. Tehát minél hamarabb ezeket át kellene ültetni a nemzeti jogba. Azután az OECD egyezmény aláírása szintén ide tartozik, mert az, hogy van még négy olyan tagállam, amik egyáltalán nem részesenek az egyezménynek, hát azt hiszem nekünk, parlamenti képviselőknek is otthon lobbiznunk kellene, hogy írják alá ezek a tagállamok az OECD egyezményt. Azután az Európai Ügyészség létrehozása, én remélem, hogy a, majd megvárjuk, hogy a bizottság milyen javaslattal áll elő, hogy ki legyen az ügyész, minden esetre várjuk már ezt a javaslatot, mert úgy gondolom, hogy a korrupciós ügyek felgúnyolítésében minden bizonyal nagyon sokat tehet egy európai ügyész figurája, és ezzel csökkenteni lehet az EU-s szinten jelentkező korrupcióból származó károkat. Az is nagyon meglep, hogy mennyire kevés ügyet vizsgáltak ki, és mennyire kevés elítélt, vagy kevés ítélet született, egészen mostanáig, ezért ez egy kicsit meglep, finoman szólva. Lehet, hogy erről is majd még kellene beszélnünk más kontextusban, de az biztos, hogy azért a végeredmény eléggé lehangoló. Még egyszer gratulálok mind a négy személynek, aki megírta ezt a dokumentumot, ami a rendőrséget illeti a SEPOL kapcsán. Az Európol és a SEPOL összeolvasztása nem jó gondolat, mert inkább arra lenne szükség, hogy jobb képzést adjunk ezeknek a szerveknek, és ugyanakkor az Európai Ügyészségnek is nagyon jó képzést tudjunk nyújtani. Az OLAF vizsgálatok is azt mutatják, hogy korrupciós ügyekben külön személyekre van szükség, akik szakértőjenek a témának. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, madame. Köszönöm, madame Mathieu. Szocialista frakció, Fajon asszony. Predsedujoči in tudi v mojem imenu um, iskrene čestitke vsem štyrim kolegom za... Köszönöm szépen, én is gratulálok mind a négy kollégának, hiszen kiváló munkát végeztek, és azt gondolom, hogy kiváló alapot ad ez a mai eszmecseréhez, Jakolino jelentéstevőnk valószínűleg áttanulmányozza majd ezeket a tematikus dokumentumokat, és figyelembe veszi akkor, amikor az időköz, illetve a végleges jelentést elkészíti. Nos, meghallgattuk a különböző végkövetkeztetéseket, és arra juthatunk, hogy Európai Uniós szinten bizony nem voltunk nagyon sikeresek a korrupció elleni harcban, hiszen az adatok magukért beszélnek. Több mint két milliárd eurót veszítünk évente az Európai Uniós költségvetésből a korrupció és a szervezett bűnözés miatt. Mi a korrupció? Nos, én is elgondolkodtam ezen, van-e közös definíciónk a korrupcióra, illetve beszélhetünk-e arról, hogy hogyan mérjük a korrupciót. Hiszen a korrupció Na, két oldala van. Egyrészt van a befogadó, másrészt a adó oldala, de lehet-e közös definíciót vázolni, megállapíthatjuk-e, hogy mi a korrupció, és aztán ezzel nem fölvehetnénk a harcot. Különböző tanulmányok különböző eredményre jutnak, lehet, hogy azért okoz nekünk gondot a korrupció, mert igazából nem tudjuk mérni a korrupció hatását. Mit tehet a szakbizottságunk ennek érdekében? Tehát mit adhatunk, mi milyen javaslatokkal állhatunk elő mi szakbizottsági szinten. Nos, azt hiszem, hogy rendkívül fontos struktúrákat létrehozni. Olyan struktúrákat, amelyek bírói eljárásokat hoznak létre, illetve ezeket elősegítik, és így elítélhetjük azokat, akik részt vesznek a korrupcióban a különböző tagállamokban. Ott, ahol a korrupció közvetett vagy közvetlen formában kapcsolódik a szervezet bűnözéshez. Nagyon sok csalást látunk, különösen az áfa kapcsán, és véleményem szerint ez egy óriási probléma, ezzel szembe kell néznünk. Az áfacsalások kapcsán rengeteg pénzt esünk el. Aztán még van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy az, a tagállamok mennyiben működnek együtt. Itt ugye a bilaterális együttműködésről hallottunk, de mi a helyzet a multilaterális együttműködéssel, hogyan működhetünk együtt az olaffal, sikeresen az olaf a jelentések készítésekor, és hogyan reagálnak erre a tagállamok, hogyan követjük nyomon a megvalósítást, a javaslatok végrehajtását. És vannak-e kritikus megjegyzéseink az Olaf jelentését illetően. Egyetértek Matthew asszonyon, aki azt mondta, hogy a SZEPOL és az európol mind a kettő rendkívül fontos szervezet. Egyetértek azzal, hogy ennek a, ezt a két szervezetet nem szabad összevonni, és a szepolt nem szabad a Europolba beépíteni, hiszen a Europolnak egyre több új feladata van, szinte napi szinten, és hogyha a szepolt is beolvasztanánk a Europolba, akkor tovább bonyolítanánk a helyzetet. Sokkal több a teendőnk a rendőri képzés, illetve az általános képzés területén, illetve jó pár megjegyzést hallottunk az Európai Ügyészi Hivatal kapcsán, hallottuk azt is, hogy létre kellene hoznunk egy ilyen hivatalt. A szakbizottságunk jó pár alkalommal vitát folytatott erről a kérdésről, és valóban szerintem nagyon alaposan meg kell ezt gondolni. Hasznos lehet-e Európai Uniós szinten egy ilyen intézmény, és ennek létrehozásával előrébb léphetünk-e a korrupció elleni harc terén? Azonban az bizonyos, hogy létre kell hoznunk egy mandátumot a jövőbeli ügyészi hivatal számára, egy olyan mandátumot, amely segítségevel a korrupció és a határon átnyúló szervezet bűnözése szemben fölveheti a harcot. Köszönettel tartozom a szerzőknek, ahogyan elmondtam, kiváló alapot ad ez a jövőbeli munkához. Nagyon sok tanulmány született, nagyon sok elemzés áll rendelkezésre ebben a témában, és szerdán egy olyan eseményre kerül sor, amely kapcsán nemzeti szinten beszélünk majd a korrupcióról, és remélem, hogy itt kézzel fogható javaslatok is születnek majd. Természetesen nyomást kell helyeznünk a kormányokra, hogy lépjenek. Elnök, köszönöm szépen, Fajon asszony. Több mint két percet felhasznál, de nem, nem szakítottam félbe, mert nem kértek túlságosan sokan szót. Hogyha valaki szót kér, kérem emelje föl a kezét hiszen még van időnk erre az cserére, és jó lenne, hogyha valóban mindenki szólna, aki szót kér. Most pedig uh, Newton Dan kollégának adom meg a szót az ALDE részéről. Mr. President, uh, I think these... Köszönöm, elnök úr. Szerintem ez a négy um, írásmű valóban kiváló. Skalakakis kollégával, kollégával részletesen is tudtam egyeztetni, és hasznosabbnál hasznosabb adatokkal, statisztikákkal, ajánlásokkal van tel is tele ez a dokumentum. Remélem, hogy a kollégák javaslatait, ajánlásait valóban meg tudjuk fogadni, hiszen ezek igen hatásosak lehetnek, hatása lehetnek a közvéleményre, a sajtóra, a bizottságra, az Európai Bizottságra is. Szerintem kiváló dokumentumok készültek, ezért tányához csatlakoznék. Re- Jakolonió úr, aki nincs itt, is figyelme veszi mindezeket. Elnökünk nem lehet itt, ha jól értem, azért, mert egy Olaszországban olyan bírósági eljárás folyik, amely édesapja Eh, amiben az édesapjának az ügyét tárgyalják, akit ugye a mafia gyilkoltatott meg. Ezt hiszem ez elég legitim indok ahhoz, hogy ne legyen itt. Azonban mégis az elnök úr nagyon szigorúan néz rám, de még két kérdés gyorsan feltennék Gabriel kolléginához. Ezt a eh, piros zászló, említett piros zászló eljárást, én persze nagy foci rajongó vagyok, úgyhogy elsőre a, a piros lapított eszembe a fociból, de hát nem tudom, ez miben hasonlíthat hozzá. Weiler asszony dokumentum arról beszélt, hogy a szervezett bűnözők hogyan használják a pénzeket fel. Kíváncsi lennék arra, hogy mi lesz ezzel a sok pénzzel. A múlt héten szakbizottságunkban volt egy meghallgatás, ahol a pénzmosásról hallhatunk részletesen. Aki emlékszik, valóban rengeteg érdekes dolgot hallgattunk, de Weller asszonytól szeretnénk bőven hallani erről. Az Egyesült Királyságról szól De Jong úr, azonban a brit konzervatív párt és David Cameron ugyanakkor a be, és igazságügyi együttműködésből szeretne kivonulni, ami a véleményem szerint eh, őrült gondolat, egy őrült elme gondolata. Eh, egyszerűen elképesztő, hogy hogyan látják a jövőt a konzervatívok, de erről ennyit. Az elnök más nem kért szót ezen a ponton, ezért én is egy kérdést szegeznék Weiler asszonyhoz. Az uniós alapokkal kapcsolatban sok állítás elhangzik, hogy a politikai eh, finanszírozáshoz eh, eh, köze van ennek. Ön ezt meg tudja erősíteni valóban? Kell ezügyben valamit tenni, esetleg például a pártfinanszírozási szabályok harmonizációja révén? Nagyon sok tagállamból hallottunk ilyen vádakat, nem tudom, ezekből vajon ennyi lehet igaz. Ez lenne az én személyes kérdésem. Másnak a kezét nem láttam a magasban, ezért azt hiszem, hogy most jött az ideje, hogy megadjuk a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Stefan asszonynak. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes eszmecsere eh, ez. Én vagyok a korrupció ellenes ügyekért felelősek egyike az Európai Bizottságban. A szervezet bűnözés elleni osztály eh, vezető helyettes vezetője ül itt jobbomon. Először is szeretnék köszöntet mondani az önök szakbizottságának, amiért eh, a korrupció kérdését eh, napirendre tűzték. Tudják nyilván önök is, hogy a korrupció ellenes stratégia mennyire fontos számunkra. Azt is el kell mondanom, hogy ezek a tematikus elemzések, dokumentumok, amelyekből a beszámolót hallhattuk, roppant érdekesek, és segítik az Európai Bizottság folyamatos munkáját is. Az önök szakbizottságában már korábban ezt elmondtuk, egy korrupció ellenes beszámoló vagy, vagy jelentős mechanizmuson dolgozunk, amely alapvetően a tagállamok, azt vizsgálja majd, hogy a tagállamok milyen erőfeszítéseket tesznek a korrupció visszaszorításáért. A terveink szerint minden évben megjelenik majd egy ilyen jelentés, az első a sorban jövő év közepén, amelyet remélhetőleg a nyári szünet előtt eh, el is fogadnak. We intend to look and focus uh, um, mostly with these reports on... Ezen jelentések célja elsősorban az, hogy a korrupcióellenes eh, stratégiák, szakpolitikák um, megvalósulását vizsgáljuk, hogy milyen végeredménnyel eh, járnak a gyakorlatban, a mindennapokban. Ahogy azt hallhattuk, az Európai Bizottságtól többen kérték, hogy újabb jogszabályokra tegyünk javaslatot a tavalyi eh, korrupció ellenes stratégiára vonatkozó közleményünkből kiderült tehát mindenki számára, hogy a végrehajtásra szeretnénk most helyezni a hangsúlyt, hiszen a különböző nemzetközi egyezményeknek eh, se szerise száma, eh, az uniós jogszabályokból is van jó néhány, tagállami jogszabályok szintén, ezért úgy véljük, hogy elsősorban ezen a ponton az eredményorientált végrehajtásra kell koncentrálnunk. A korrupciólenes jelentések mind a pozitív, mind a negatív fejleményeket vizsgálja, majd a bevágyakorlatokat és az elszalasztott lehetőségeket egyaránt, mint egy peer review formájában eh, jelenik ez meg majd minden két évben egy konkrét témára koncentrál majd az első rész, ami releváns az unió egészére. Az első hogy nyilván már többen tudják, a közbeszerzés területét veszi gorcső alá, a második része jelentésnek pedig mindig az egyes tagállami értékeléseket tartalmazza, majd minden uniós tagállam gyakorlatát eh, vizsgáljuk meg közelebbről, a pozitív és negatív példákat, amelyek, főként azokat, amelyek igazából relevánsak lehetnek a többi tagállam számára is. Tehát minden tagállamot alaposan átvilágítanánk ez ügyben, hiszen a korrupció terén bizony igen jelentős különbségek vannak a tagállamok között. A közbeszerzés területe különösen kényes kérdés, és nagyon örülünk annak a tematikus dokumentumnak, amelynek a beszólájában hallhattuk, az első év tematikus koncentrációja, hogy azt mi felénk mondják, pontosan a közbeszerzés lesz, egy ilyen átfogó területet vizsgál, amely minden tárgyalám számára fontos lehet. Az Európai Bizottság javasolta, hogy a közbeszerzési jogrendet, keretszabályozást dolgozzuk át. A közbeszerzési irányelv tervezett javaslatát elkészítettük, a koncesziókra vonatkozóan szintúgy. Az elfogadott javaslatunk alapján több olyan rendelkezést átdolgoznánk, amelyek a korrupció ellenes politikát célozzák, főként a közbeszerzésben. Például az összeférhetetlenség fogalmának harmonizálását most először javasoljuk, ami különösen fontos a közbeszerzés terén, hiszen ezzel lehet elejét venni a korrupciónak sok esetben. Messze menő rendelkezés csomagot javasolunk a kormányzás, úgynevezett kormányzás területén, illetve olyan rendelkezésekre teszünk javaslatot, amelyek az ellenőrzést, a felügyeletet erősítenék szándékunk szerint, illetve a red flag a piros vagy vörös zászló rendszer, ami hát nem más, mint egy ilyen olyan jelzőrendszer, egy olyan központi jelzőszámok vagy jelzőszempontok szerint működő rendszer, amely, hogyha a potenciális visszaélést észlel, vagy valószínűsít, akkor mint egy feltartja a vörös zászlót, innen is a neve Red Flagging. Az adatok eh, központi eh, adatkezelése, az összeférhetetlenség és a közbeszerzés terén szintén segíthet a helyzet jobb átlátásában. Nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő tárgyalások során az Európai Parlament támogatja majd az Európai Bizottság javaslatának ezen részét, különös tekintettel a good governance és az összeférhetetlenség témáiban. Ami az Európai Bizottság munkáját, fő munkáját illeti, elsősorban erre a jövő év nyáron, nyáron megjelenő jelentésre koncentrálunk. A azt is vizsgáljuk, hogy az ügyészségek, az igazságszolgáltatás, a rendőrség eh, hogyan működik, illetve a szervezetbűnözés és a korrupció közötti kapcsolatok egyes tagállamokban, talán ez relevánsabb, mint máshol, illetve a politika szerepére a korrupcióban szintén kitérni kívánunk. Minden, minden egy tematikus elemzés beszélt arról, hogy vagy európai, vagy nemzetközi szinten van monitoring, létező monitoring rendszer, és valóban a jelentésünkkel szeretnénk a korábbi ajánlások alapján feltérképezni a monitoring rendszereket az OECD, a GRECO és az ENSZ korrupciálenes egyezmény alapján, amely utóbbinak egyébként az Európai Uniós teljes jogú aláírója. Ezen területeken komoly elemzések készültek. Célunk az, hogy ezek a monitoring mechanizmusok, felügyeleti mechanizmusok egymást ne fedjék át, ne legyenek párhuzamosságok, hogyha egy értékelést egyik készült, akkor arra már a másik felesleges ne készítsen. Inkább arra figyeljünk oda, hogy az ajánlásoknak mi lett a sorsuk, történt ezzel valami, lett -e valami következménye, illetve a korrupció ellenes jelentéssel remélhetőleg nyomást tudunk gyakorolni ezen a téren a döntéshozókra, illetve a jogszabályok végrehajtóira. A magánszférában a korrupció szintén nem kerüli el a figyelmünket. A korrupció ellenes csomag, amelyet a tavaly az Európai Bizottság elfogadott, eh, is részét képezi ennek a második végrehajtási jelentés a keret eh, eh, határozatról a magánszférára vonatkozóan ennek része, ami a keret határozat gyakorlatban történő átültetésének kérdését járja körbe. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége egy központi eleme ennek, ahol bizony még sok a tennivalónk. Ahogy említettem, az bizottság célja ezzel a jelentéssel az, hogy a meglévő jogszabályok végrehajtására koncentráljunk tagállami szinten. A meglévő jogszabályokat ugyanis, ha nem ültetjük át a gyakorlatba, akkor fabatkát sem érnek. Végezetül még egyszer hadd köszönjem meg azt a lehetőséget, hogy itt lehetek, hallgathattam ezeket a roppant érdekes beszámolókat, és röviden, velősen, tömören kifejthettem vonatkozó véleményünket. Remélem, hogy a munkánk segíti az önökét, és a tematikus jelentések follow eh, eh, önök is eh, örömüket lelik majd, hiszen hasznos lehet ez az önök munkájában. Tulajdonképpen oda-vissza egymás munkáját segítjük. Azt reméljük, hogy közös célunk, közös munkát követel, hiszen egy hajóban, egy csónakban nevezünk, a korrupciót kívánja mindannyiunk visszaszorítani. Köszönjük, mondja az elnök. Valóban az Európai Unió valóban az OECD és az ENSZ vonatkozó egyezményeinek teljes jogú tagja igen, nem, bocsánat, csak az ENSZ korrupció ellenes egyezménynek eh, tagja vagy aláírója az EU, az OECD egyezményé nem. Köszönöm, hogy ezt tisztáztam, mondja az elnök. Talán, hogyha még maradtak eh, kérdések eh, a dokumentumok szerzőitől a bizottság irányába, akkor arra majd reagálhat a végén. Most azt javaslom, hogy mind a négy szerző kapjon 5 percet, és válaszolhasson az eddigi felvetésekre. Maria Gabriel asszonyjal kezdjük, hiszen ez már bevált ez a sorrend egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden tudok válaszolni, hiszen úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság valóban a kérdések egy részét megválaszolta, illetve nagy részét az, hogy hogyan is működik a piros zászlós rendszer, erre ugye választ adott. Itt az Európai Bizottság 2011 óta konkrét lépéseket tett, és ennek segítségével látható az, hogy az, a korrupció ellenes intézkedések hogyan működnek, illetve milyen intézkedések születtek annak érdekében, hogy közös definíció, illetve közös mutatók szülessenek. Tehát miről is van szó, olyan mutatókról, amely föltárja a korrupciót, például a különböző projektek magas árát, illetve a költségvetési hiányosságokat lehet ezzel föltárni. Meg lehet nézni, hogy milyen mutatókat azonosíthatunk a különböző tagállamokban, tehát milyen közös mutatókra találunk. Természetesen nem az Európai Unió hozta létre, nem az Európai Parlament hozta létre ezt a rendszert, hanem az Európai Bizottság, és a javaslatom a tematikus dokumentumban az volt, hogy az Európai Parlament szorosan figyelemmel kövesse ezt a rendszert, hogy hogyan működik, hogyan fejlődik ez a, ez a rendszer, és 2013-ban látjuk majd ennek az első eredményeit. Tehát a 2013 során továbbra is odafigyelhetünk majd erre a kérdésre. Illetve megnézhetjük, hogy a tagállamokból érkező információk mit is jelentenek, hogyan működnek, és fontos az, hogy nagyon pozitív módon hozzájáruljunk ehhez a rendszerhez. Nem marad más, mint az, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak, és szeretném elmondani, hogy a megjegyzések, a hozzászólások nagy részével egyetértek, ez jól mutatja, hogy milyen kihívások el, előtt áll a Krim szakbizottság. Veronik Matthew asszony hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak mindenképpen át kell ültetniük saját jogszabályaikba ezeket az intézkedéseket, és erre kell odafigyelnünk, még mielőtt új javaslatokkal rukolnánk elő, ezzel teljes mértékben egyetértek. Fájon asszonynak is köszönettel tartozom, hiszen rámutatott a tagállamok közötti együttműködésre, valóban itt további kihívások előtt állunk, nagyon fontos, hogy több tagállam is együttműködjön, és ne csak bilaterális szinten legyenek együttműködések, és fontos az is, hogy eljussunk arra a kérdésre, amelyre én is kitértem, ez pedig az, hogy a különböző intézmények által megfogalmazott javaslatokat valóban meg tudjuk valósítani. Meg kell nézni, hogy mi az Európai Bizottság, az Európai Bíróság szerepe, illetve az Európai Ügyészség milyen szerepet kaphat, és itt szeretnék egyetérteni a kollégák megjegyzéseivel, és köszönettel tartozom a hozzászólásokért. Köszönöm szépen, Gabriel asszony, és most pedig Weiler asszony kapja meg a szót. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Hát még mielőtt a számomra feltett két kérdésre válaszolnék, szeretnék először a tematikus dokumentumokon keresztül az Európai Parlament gazdasági szolgálatához, szolgálata által előkészített dokumentumra utalni. Itt ugye a koncesziókra vonatkozó irányelv kapcsán történt egy vita, és akkor került megfogalmazásra ez a dokumentum, és ugye ott azt is olvashatjuk, hogy pontosan milyen kockázatok is merülhetnek fel. Ezt egy norvég közgazdász szakértő készítette elő. De Jong úr és jó magám a belső piaci szakbizottságtól érkeztünk, tehát jól tudjuk, hogy pontosan miről is beszélünk. Ugye a második dolog a két kérdés, hogy hová is tűnik el a pénz, nem csak Olaszországban, hanem máshol is. Hát azoknak a bűnszervezeteknek a számlájára kerül, akik részt vettek az adott korrupciós ügyben. És a különböző referencia pontok mit is jelentenek, honnan is lehet tudni azt, hogy hogyan függ össze a politika és a korrupció. De én meg vagyok győződve arról, hogy a mm, politikát igenis is finanszírozza a korrupción keresztül a szervezetbűnözés, és bizony, más bűncselekmények is felmerülhetnek, Erről a témáról azonban még úgy tűnik, hogy nem sikerült teljes mértékben lerántani a leplet, mélyebben kellene megvizsgálni tematikus szinten ezt a kérdést. Korrupció a különböző politikai szférákban. Lehet, hogy ezt a mi szakbizottságunk is végezhetné ezt a vizsgálatot, ugyanis a korrupció azért nem csak egy olasz belügy, hiszen ez nagyon sok európai államot érintő probléma, még akár sorainkból is nagyon sok államban vannak problémák, mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai. És bizony, hogyha bármi történik, akkor an, an, azt ki kell vizsgálni, és átláthatóvá kell tenni, és szankciókkal kell élni. Hogyha jól értelmezem, akkor ezeket a tematikus dokumentumokat le fogják fordítani, de én most azt is hallottam, ennek az ellenkezőjét is hallottam. Most szeretném, hogyha felvilágosítana a titkárság, hogy pontosan hogyan is néz ki ez a téma. Nos, hát Németországban például nagyon sok figyelemfelhívó kampányt végezhetnék, hogyha ezek a dokumentumok le lennének fordítva a különböző nyelvekre. Nem tudom, hogy most itt a titkásságon keresztül, vagy hogyan lehetne ezt elérni. Gabriel asszonyhoz szólok. Vajon az összes frakció, az összes párt, hogyha egyet ért a korrupció ellenes ügyek kivizsgálásáról szóló jelentés készítésével, akkor azt hiszem, hogy az IMKO és a KRIM szakbizottságoknak kellene együttműködnie ebben a témában. És azután végül, hogy megnyugtassak mindenkit, legkésőbb jövő év őszén Németország minden bizonyal politikai értelemben változások elé néz, és ez mindenképpen jó hír a korrupció ellenes harc szempontjából is. Elnök. Tehát a tematikus anyagok bizonyos tartalmait lefordítatuk, de nem az egész anyagot. De Jakolino úr, erről látom, hogy már jegyzeteket készít, úgyhogy majd ő pontosabban fogja ismerni a helyzetet. Weiler asszony, egy kérdést tettem fel. Én konkrétan arra gondoltam a kérdésem során, hogy az európai alapok, amelyek olyan cégekhez jutnak, amelyek azután legálisan finanszírozzák a politikai pártokat. Tehát ez volt az a speciális kérdés, amit szerettem volna feltenni, de lehet, hogy nem fogalmaztam elég világosan. Értettem, hogy mire gondol és szerintem ez nem teljes, nincsen teljesen kizárva, még akkor sem, hogyha azért nehéz elképzelni. Mindenesetre ezt az Olaftól kellene megkérdezni, az Európai Bizottságtól, hogy van-e bármilyen olyan anyaga, amelyre rá mm, építhetjük a vizsgálatainkat. Most Szerbiából hallottam ilyen ügyekről, de azután felfüggesztették ezeket a, az ügyeket. Tehát végül is a világban bármi történhet, de én nem ismerek konkrét ilyen ügyet. Elnök, köszönöm Weiler úr, és most... Mindannyian ismerünk ilyen eseteket, Az én országomban is, illetve más Európai Uniós országokban is óriási megvesztegetési problémákat próbálunk feltárni, gondolok itt a politikai pártokra, illetve nem megnevezett személyekre, akik részesei ennek a megvesztegetésnek, és természetesen itt az Európai Uniós alapok érintettek. Uh, you, so there, there, there were, there were big, big cases. Tehát vannak komoly esetek, komoly ügyek, de hagy térjek vissza a dokumentumhoz. Nos, először is, amennyiben lehetséges, azt szeretném, hogyha a bizottság segíteni tudna nekünk, részletesebb megjegyzésekkel élne a tematikus dokumentumokat, illetve szerintem nagyon sokat segítene ez Jakolino úr, hogyha valóban megkapnánk a bizottság véleményét, részletesebb véleményt szolgáltatnának ezekről a kérdésekről. Ezen kívül egy-két konkrét javaslatra is rá szeretnék mutatni, nem fog ez sok időt igénybe venni. Az általános elv mellett fontos, hogy határozott, erőskező Európai Uniós intézményeink legyenek annak érdekében, hogy úgy, mint Amerikában hatékony korrupcióellenes politikát tudjunk folytatni. Konkrétan. Hatékony európai rendszere, figyelmeztető rendszere van szükség, és különösen az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő korrupciós ügyekre gondolok, hiszen vannak olyan országok, ahol amennyiben egy bejelentő megjelenik, egyáltalán nem lehet tudni, hogy végül is mi lesz a sorsa, mi történik vele, hiszen semmilyen védelmet nem kap Európai Uniós szinten, védelmet csak a nemzeti hatóságoktól kaphat, de ezen hatóságoknak nincs hatékony bejelentő rendszerük. A 27 országból csak kettő rendelkezik ilyennel, tehát alapvetően ez egy súlyos gond. Második megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy szükség van egy százalékos meghatározásra. A saját kezdeményezésű vizsgálatok esetében mondjuk 5%-ot nevezhetünk meg, hiszen jelenleg csak azokat az információkat követjük nyomon, amelyeket kapunk, amelyeket másoktól kapunk, de hogyha egy hatékony szervezetet szeretnénk annak érdekében, hogy valóban felvegyük a harcot a szervezet bűnözéssel szemben, akkor erre van szükség, különben bárki bármit tehet az Európai Uniós alapokkal. Tehát saját kezdeményezésű vizsgálatokra van szükség, amelyeket, amelyek eredményt is hoznak. Fontos tehát, hogy lépjünk. Harmadsorban úgy gondolom, hogy egy egységes beszámolási rendszerre, jelentési rendszerre van szükség, illetve adatbázisra, amely segítségével összehasonlítható tanulmányokat készíthetünk, ebben a témában, gondolok itt különösen a közbeszerzési visszaélésekre, hiszen azt látjuk, hogy az árak között óriási különbségek vannak, és senkinek fogalma sincs erről, még a bizottságnak sem. Tehát ugyanazt a dolgot ötszörös, tízszeres áron is meg lehet vásárolni, anélkül, hogy ez bárkinek feltűnne. Ezen kívül az új technológiákkal kapcsolatos kutatásokra kell odafigyelnünk, illetve az ellenőrzési rendszerekre. Egy példát is szeretnék mondani, például az adóellenőrzés. Miért nincs? Miért nem valósítható meg egy online adóellenőrzés, tehát online végeznénk ezeket a tevékenységeket, és így bárki felülvizsgálhatja az adózási tevékenységeinket. Ma az Európai Unióban minden ellenőrzés, különösen a magas korrupciós országokban nem átlátható formában történnek, és ezzel mindenképpen föl kell venni a, ezzel szemben mindenképpen föl kell venni a harcot. Végül az erőforrásokat növelni kellene az Európai Uniós szervezetek kezében, a költségvetés egy részét kapcsolni kellene az Európai Uniós alapokat érintő visszaélésekkel kapcsolatos sikeres vizsgálatokhoz. Tehát azt lehetne mondani, hogy a siker kis részét visszatérítjük annak érdekében, hogy további nyomozásokat folytathassanak. És így növelhetnénk a hatékonyságot. Köszönjük Skilakakis úr! Biztosíthatom, hogy az ország, amelyikre utalt, az nem Görögország. Ott, ahol kapnak uniós finanszírozást, és aztán pártokat finanszíroznak belőle, ez nem Görögország. De Jong úr, responding to, um... először is Matthew asszony kérdésére szabályok átvételével kapcsolatban, ami a belső piacot illeti, a Schwab jelentés eh, ezzel foglalkozik, a belső piac vezetése a kormányzásával, és kötelező eh, érvényű eh, rendszert, szorosabb rendszert, szigorúbb rendszert kíván bevezetni, mint ami a mostani jogsértés eljárással és európai szemeszterrel függ össze. A probléma az a korrupcióval kapcsolatban, hogy a, nem a belső piac piaci jogszabályok részének tekinti a ellenes szabályok. Hogyha ennek tekintenénk, akkor nagyon egyszerű lenne, hiszen az egyenlő versenyszabályok érdekében ezt szigorúban tudnánk végrehajtani, és nagyobb nyomást tudnánk gyakorolni a tagállamokra, hogy az OECD egyezményt eh, hajtsák végre, eh, valósítsák meg a gyakorlatban, és jelenleg ez nehézségbe ütközik. Talán ez ügyben a jelentésünkben, készülő jelentésünkben hatásozottabban kellene fogalmaznunk. Newton Dunn felvetésére reagálva, mit is mondhatnék a brit állásponttal kapcsolatban? Talán annyit hozzáfűzhetek, hogy az Európai Parlamentben az általam képviselt párt nem igazán kedveli a szuverenitás és a, a hatáskörök európai szintre történő átadását. Ha van ez alól igazából kivétel, akkor az pont a szervezet ellen, szervezet bűnözés elleni harc, hiszen a szervezet bűnözés nem nagyon érdekli, hogy hol vannak tagállami határok. Írország, Egyesült Királyság, esetében, eh, eh, hogyha pont ebből vonják ki magukat a britek, az csak nagy botorságnak tűnik valóban. Az Európai Bizottság felvetésével kapcsolatban először is bevallom, hogy a közbeszerzési javaslatban vannak olyan eh, vannak hivatkozások az összeférhetetlenségre és a korrupció ellenes harcra, ugyanakkor ha vesszük a azoknak a cégeknek a fekete listáját, akik vesztegetés ügyekbe keveredtek. Nos, ez egyáltalán nem határozottan került megfogalmazásra, és ez egy a hatékony közös megközelítés alapját nem tudom, hogy hogyan képezheti az Európai Bizottság. Gomb belül nem tudom, mi történt, lehet, hogy az eredeti javaslat jobb volt, de a végeredmény nem igazán. Évente egy közbeszerzési jelentés, azután, hogy már ezzel a az eszközzel foglalkoztunk, ez nekem nagyon furcsa. Ezért azt mondom, hogy nem kell megvárnunk, amíg egy jelentés eh, készül, ahhoz, hogy új javaslatok szülessenek. Jó néhány területet említettem, például a jogi személyek büntető jogi felelőssége, olyas valami, amelybe szinte minden büntető jogi kezdeményezésnél beleütközünk, és az Európai Bizottság is egyre aktívabb ezen a téren, így tehát jó lenne tisztán látni ezen a téren, akár csak az anyacég leányvállalatok iránti, vagy leányvállalatok utáni felelősségét illeti, hiszen egy-egy apró kis szeletét szabályozzuk, például az Európai Parlament büntetőjogi témában általam írt és parlamentet elfogadott jelentése is részben kitért erre, de egy koordinált megközelítés valóban kívánatos ezen a téren, azonban a kezdeményezés joga továbbra is az önök kezében van. Egyetértek Skilakakis úrral a whistleblowing terén. Erre vonatkozó bizottsági javaslatot már régóta várunk, és azt hiszem itt az ideje annak, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védendő a whistleblowing intézményét egyszer mindenkor a szabályozzuk európai szinten. az ENSZ titkárságtól Bécsből eh, azt hallottam, hogy nagyon frusztráltak, mert az Európai Bizottság az ENSZ egyezmény végrehajtásáról nem jelent. Nem, eh, éppen, hogy eh, jó példával kellene előjárnia, az Európai Bizottságnak kellene igazából összeszednie magát és a jó példával előjárnia. Már egy éve várják, hogy ez a jelentés megérkezzen az Európai Bizottságtól, aztán mi sem történik a Grico ügyében próbálják elkerülni azt hiszem, hogy a jelentés tevés, a beszámoló készítése és a teljesjogú utakság szerves részét képezi. Köszönjük mondjuk az elnök, Stefan asszony az Európai Bizottság bólogatottam, részéről bólogatottam, amikor Skila Kakis úr beszélt talán eh, a tematikus eh, dokumentumokkal kapcsolatban az írásbeli eh, válaszadás jogát mindenképpen megadjuk az Európai Bizottságnak. Azonban, ha már itt vannak és van még időnk, akkor röviden válaszoljon De Jong felvetésére. Köszönöm szépen. Hát először is nagyon tetszik nekünk az, hogy vannak tematikus dokumentumok. Köszönjük a javaslatokat. Valóban vannak jogi kötelezettségeink. az ENSZ egyezménnyel kapcsolatban. Csak arra szerettem volna emlékeztetni, hogy itt nem csak az Európai Bizottságról van szó, hanem általában az EU-ról, mint összességről, és az európai intézmények összességéről. Nos, hát a Gréko jelentésben és a mi ö, részvételünkkel kapcsolatban csak annyit szeretnék most elmondani, hogy még mindig szükség van arra, hogy néhány konkrét és jogi kérdést rendezzünk, főként az európai intézmények felé való jelentések kapcsolat, ezekkel kapcsolatban. Ugye ön arra utalt, hogy ebben az ENSZ konvenció ügyében és a Grékóba való részvétel tekintetében az EU-nak kellene valamit tennie. Igen, mi tettünk ilyen javaslatokat, de itt egész egyszerűen csak arról van szó, hogy világosság kell tenni az időt, de hát úgy, a, a helyzetet, de úgy tűnik, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, mint amit mi eredetileg gondoltunk azt próbáljuk most vizsgálni, hogy az EU-s szerződése mindez hogyan fér össze. Tehát itt nem az Európai Bizottságról van szó, hanem az összes intézményről. Ami a többi felvetett pontot illeti, és a a whistleblower protection kapcsolatban, illetve a köz- és magánszféra közötti kapcsolatokkal kapcsolatban tehát a bejelentők védelme a politikánk részét képezi, ami pedig a cégekről készült fekete listákat illeti, hát ez valóban egy nagyon érdekes téma mostanában. Valóban ez egy fontos antikorrupciós eszköz lehet, de ugyanakkor itt más adatvédelmi kérdések is felmerülnek, és nagyon kevés olyan EU-s tagállam van, akik a közbeszerzési pályázatokon részvevő cégekről listákat tesznek közzé. Nos, hát elég nehéz ezek után listát készíteni akkor, hogyha nem minden országból egyforma, tehát egyenlő feltételekkel kerülnek ki ezek a listák. Ezt akkor is figyelembe fogjuk venni, akkor, amikor az antikorrupciós jelentést készítjük, és itt a jövőbeli európai politikákra vonatkozólag is javaslatokkal fogunk előállni. Ez természetesen politika orientált lehet, és az értékelésektől is függ. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Stefanuk asszony. És nekem vannak javaslataim saját magunk számára is, még mielőtt lezárjuk ezt a vitát. De Jungs úrnak adnám még meg a szót. Ő ugyanis azt mondja, hogy az OECD peer review mechanism részéről folyamatosan adatokat kellene gyűjtenünk, és ezt a teljes Európai Unióra vonatkozó ajánlásként kellene, vagy ajánlás formájában kellene összegyűjtenünk. Ebben természetesen a titkárság fog részt venni, úgy, ahogy mindig is szokott lenni, és hogyha nincsen más egyéb ügy, akkor most lezárom a találkozónkat következő ülésünk január 23-án lesz 9 órától 12.30-ig, és 3-tól 6 óra 30-ig a délután. És aztán még 24-én is, január 24-én is lesz dél- délelőtti ülésünk. Köszönöm szépen!